Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Mercosur megállapodás egy erős kereskedelmi és fejlesztési fejezetet tartalmaz. Ez az Japánnal vagy a Mexikóval kötött modernizált szabadkereskedelmi megállapodások mintájára készült. Ebben a fejezetben az éghajlatváltozásról egy külön bekezdés szól, amely arra kötelezi feleket, hogy mindent megtesznek az éghajlatváltozás csökkentése érdekében, valamint az erdőírtás ellen fellépnek és elkötelezik ez felek magukat arra is, hogy a nemrég kivágott területeken tartott marhák húsát nem vásárolják meg. Az erdők fenntartható kezelése és az erdőgazdaság, valamint a fenntartható mezőgazdasági szerepel a tételek között, és a szója moratórium is szerepel a kitételek között, amelyel az erdőírtások ellen fel lehet lépni ezen felül pedig a kereskedelemmel összefüggő természeti erőforrásokat érintő biodiverzitást, erdőgazdaságot, illegális fakivágást érintő témákról is szól a megállapodás. Egy platformot is létrehoz a megállapodás, ahol aktívan működünk együtt a Mercosur országokkal a fenntarthatósági célok vizsgálatában. Célunk az, hogy a kereskedelem támogassa a fenntarthatósági menetrendet. Ugyanakkor támogatjuk a civil szervezeteket is a Mercosur államokban, akik függetlenül őrködhetnek a célok betartása fölött. Végezetül, elnökasszony, a kereskedelmi és fenntartható fejlesztési fejezet teljes egészében végrehajtható és jogilag kötelező. Ez megfelelő viterendezési eljárást alá tartozik, és hogyha a helyzet nem sikerül, helyzetet nem sikerül megoldani, akkor a szakértők független csoportjához lehet fordulni, akik ajánlásokat fogalmaznak meg. Ezt az ajánlást közé kell tenni, és a szereplők, illetve a megfelelő intézmények ezeket végre kell, hogy hajtsák. Tudom, tisztelt képviselők, hogy sokan egy még erősebb végrehajtási mechanizmus szeretnének látni, melyhez szankciók is kapcsolódnak. A parlament és a tanács is megvitatta ezt a kérdést, és a bizottság ezen alapjon egy 15 pontos tervet dolgozott ki, amelyel a fenntartható fejezeteket még erősebbé lehet tenni, és a Koreával való bilaterális jogrendezési fejezet mutatja, hogy ezek nem csak üres szavak. Ami tehát a környezeti és a fenntarthatósági elkötelezettségeket illeti, és ez megjelent, mindez, ami szerepel a Mercosur megállapodásban, hosszú tárgyalások során jött létre. Ez kihívást jelent a Mercosur országok számára, de készek arra, hogy aláírják a megállapodást is. Ezzel pedig a régióval való fenntartható fejlesztést és kereskedelmet tudjuk támogatni, és így az EU megfelelő eszközzel rendelkezik annak érdekében, hogy becsvágyú éghajlat és fenntarthatósági céljait megvalósítsa. Az amazoni régióban való eh, legutóbbi erdő tüzek eh, komoly kihívást jelentenek, de elnök asszony meg vagyok győződve arról, hogy csak a Mercosur államokkal való együttműködés segítségével tudjuk a változást elérni, és azt a globális átalakulást, amelynek tanúi szeretnénk válni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a miniszterasszonynak, most megadnám a szót a bizottságnak. Pontosabban Hogan biztos úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon örülök a mai lehetőségnek, hogy hozzászólhatok ehhez a fontos vitához, és örülök, hogy részt vehetek egy olyan eszmecserében, amely a von der Leyen bizottság egyik központi elemét érinti a Green Deal-t, valamint az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást. A Green Deal, amelyet von der Leyen asszony a múlt héten mutatott be a parlamentben, az Európai Unió új növekedési stratégiája lényegében, Javítani akar a polgárok életén, egészségén azáltal, hogy az EU gazdaságát alakítja át 2050-ig. Klímasemlegessé szeretné tenni az éghajlatunkat, megvédeni a környezetünket, az élővilágot és új gazdasági lehetőségeket kíván teremteni, ezáltal javítva a polgárok életén. Ehhez nagymértékben kell változtatni a gazdaságon, az energiamixen, az ipari termelési folyamatokon, a fogyasztásunkon, és nyilvánvaló, hogy a minden szakpolitikának szerepet kell játszania ebben minden szinten, multilaterális, bilaterális és egyéb szinteken is, és mindennek tükröződnie kell az EU-Mercosur társulási egyezményben is. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás hozzájárulhat a Green Deal céljainak eléréséhez. Mondom ezt úgy, hogy magam is részt vettem a tárgyalásokban. Ebben a kereskedelmi megállapodásban lesz egy fejezet, amely fenntartható fejlesztésre vonatkozik, és a Párizsi megállapodás vállalásainak végrehajtására kötelezi a szerződő feleket. Ez azt jelenti, hogy a Mercosur országoktól, így Brazíliától is számon kérhetjük azt, amit a Párizsi megállapodás aláírásakor vállaltak. Ez korábban nem volt így. Brazíliának nullára kell csökkentenie az illegális erdőírtást, a 12 millió hektárnyi erdőtűz érintett területet újra kell erdősíteni, és egyéb más elemeket is tartalmaz a megállapodás. A biodiverzitásra is kitér, a körforgásos gazdaságra, a hulladékkezelésre és a felelősségteljes üzleti modellek kialakítására, ezek mind-mind nagyon fontos elemei a Green Dealnek. Emellett a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet elismeri mindkét fél jogalkotási szabadságát, és kitér a vitarendezés mikéntjére is. A megállapodás biztosítja, hogy a magas környezeti és élelmiszerbiztonsági normáink ne sérüljenek. Emellett az ENSZ éghajlat védelmi keretegyezménye és a Párizsi megállapodása értelmében együtt kell működniük a szerződő feleknek az UHG gáz kibocsátás csökkentésén előirányozza továbbá az egy- együttműködést a tengerek, az óceánok és az energetika területén. Az Európai Unió így korábban példátlan befolyásra tehet szert a Mercosur országokban ezeken a területeken. Emellett nagyon sok úgynevezett zöld termék liberalizációja következik be, a környezeti szolgáltatások esetében is így van ez. Ösztönzi majd a zöld közbeszerzéseket és a fenntartható közbeszerzési eljárásokat. Emellett előmozdítja azt, hogy bővebb, bővüljön a zöld és környezetbarát technológiák transfere. Továbbá fontos, hogy a civil szervezeteknek is szerepet szán a végrehajtásban. Lehetővé téve ezáltal, hogy a civil szervezetek a harmadik országokban is felelősségre vonják kormányukat, ahogyan ez az Európai Unióban is történik. Nyilvánvalóan itt is a végrehajtáson múlik minden. Fontos, hogy a 15 pontból álló cselekvési tervnek eleget tegyünk ebben a tekintetben, amely 2018-ban jött létre. Az Európai Bizottság a végrehajtást illetően nagyon oda fog figyelni arra, hogy mi történik. Nagyon fontos hogy odafigyeljünk a piaci hozzáférést érintő kérdésekre, de a fenntarthatósági kérdésekre is, amelyek egyre inkább előtérbe kerülnek. Úgyhogy egyértelmű tanulságot vonhatunk le mindebből, elnök asszony. Az EU-Mercosur megállapodás jelentős módon kiveszi majd a részét a Green Deal céljainak elérésében. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr, most pedig a frakciók hozzászólói következnek, először is a néppárt részéről Zimon úr két percre parancsoljon. Elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! A zöldek felteszik a kérdést, hogy a Green Deal-el összeegyeztethető-e a Mercosur megállapodás. Egyértelmű a válasz, igen, sőt, ez a megállapodás szükséges módon hozzájárul a Green Deal megvalósulásához, pontosan úgy, ahogyan Hogan biztos úr is fogalmazott. Mérföldkő ez a jogtörténetben, mert, és erre is kitért Hogan biztos úr, először teremtünk egy plurilaterális kereskedelmi megállapodás keretein belül egy végrehajtási mechanizmust a környezet és szociális normák érvényre juttatására. A megállapodás nélkül ezek a normák nem érvényesülnének. Mi lenne tehát akkor, hogyha ezt a megállapodást nem szavazzuk meg, nem írjuk alá? Nyilván akkor is lesz kereskedelem, csak nem szabályok alapján, nem normák mentén. Ezzel a megállapodástól, megállapodással eljutunk a szabályozatlan szabadkereskedelemtől a szabály alapú méltányos kereskedelemhez. Vajon ezt a lépést meg akarjuk tagadni, anélkül, hogy ismernénk a részleteket? Hölgyeim és uraim, csak akkor tudunk befolyást gyakorolni a világban, ha ezt a megállapodást megkötjük. Már a nyáron is láthattuk, hogy még hatályba lépése előtt lehetővé tette, hogy politikai nyomást gyakoroljunk az Amazonason, Amazonas vidékén zajló erdőtüzekkel kapcsolatosan. Annak idején a CETA-val kapcsolatosan is sokan pánikot keltettek, hogy azt mondták, hogy környezeti károkat okoz, a szociális normák sérülnek, és ebből semmi sem valósult meg. Jó lenne, hogyha ezek a pánikkeltők végre bocsánatot kérnének az európai polgároktól, ahelyett, hogy ismét féligasságokkal szítanának indulatokat egy még hatályban nem lépett megállapodás ellen. Hogyha komolyan vesszük a klímapolitikát, akkor nekünk európaiaknak nem csak élen kell járnunk, hanem arról is gondoskodnunk kell, hogy a világ többi része kövessen minket. És ez a megállapodás egy nagyon fontos lépés ebbe az irányba. Köszönöm. Thank you very much. Now on... Köszönöm szépen. Most a szocialisták és demokraták frakció nevében két percben Fremdent asszony kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ahogy a korábbiakban is elhangzott, Európa egy új korszak. Küszöbén áll az új Green Deal-lel egy olyan jövőt szeretnénk építeni, ami igazságosabb, fenntarthatóbb és a klíma szempontjából is biztonságos. De ugyanakkor, akár múlt héten is, szembe kellett néznünk egy sikertelen COP tárgyalásra Madridban. És az egyik fő oka ennek a csalódásnak Brazília volt. Ott van nekünk az esőerdő, amit ki lehet használni, mondta Bolsonaro. Elképzelhetetlen az, hogy a mi gazdáink, a mi iparunk óriási erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek a zöld megállapodásban, miközben a kereskedelmi politikák ugyanolyanok maradnak, mint a jelen pillanatban. Nem nyithatjuk meg a piacunkat azon országok előtt, amelyek ugyanakkor szociális és környezetvédelmi versenyből próbálnak pénzt csinálni. Hagy legyek világos, informálisan, biztos úr, ezt már elmondtam, most hivatalosan is hadd mondjam el, és szerintem az Európai Parlament többsége jelen állásában nem ért egyet a szabad kereskedelmi megállapodással a Mercosurban. Nincs erre bizonyítékom, de van némi tapasztalatom itt a parlamentben. Az SZND mit lát fontosnak a következő évre? Először is azt akarjuk, hogy a brazilok, különösen a Mercosur országok közül más megközelítéssel forduljanak, vagy vegyenek részt a nemzetközi kereskedelemben. Ha velünk kereskedelni akarnak, akkor a klímavédelem iránti intézkedésekben is legyenek partnereink. A második, azt akarjuk, hogy változhatnak meg az Amazonasszal kapcsolatos politikák Brazíliában, és végül, de nem utolsó sorban is most a tanácsra tekintek, de a bizottságra is. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy nekünk mi nagyon régóta kérjük azt, hogy a fenntartató fejlődési fejezetek sokkal szigorúbbak legyenek, és legyenek benne szankciók is, különben ezek a papírok, amikre ezeket a fejezeteket írják, teljes mértékben fölöslegesek, kevesebb papírra és több cselekvésre van szükség. Elnök, köszönöm. Most pedig a Renew Europe frakció nevében két percben Kanya úr szót. Köszönöm, elnök asszony. Miért vitázunk ma arról, hogy az Európai Unió és a Mercosur közötti megállapodás, valamint az Európai Zöld megállapodás összeegyeztethető-e? Miért nem beszélünk a másik, a többi kereskedelmi megállapodásról? A új ellenségképet találtunk, van, aki új szetát akart, és megtalálta ezt a cetát a Mercosurban. Például Zsadó úr. Amikor von der Leyen biztos ö, elnök asszony bemutatta az ö, Green Deal-t, azt mondta, hogy ez a klíma fellépésben segíthet majd a partnereink felé is. A párizsi megállapodás ugyanis minden jelentős nemzetközi megállapodásnak része lehet a jövőben. Ez a megállapodás ezeket az elveket tartalmazza? Van benne ö, fenntartató fejlődésre vonatkozó fejezet? Igen. Kitér a Párizsi szerződésre? Igen. A Mercosur országok Párizsi a, a megállapodást aláírták? Igen akkor miért vonakodunk? Miért bíráljuk őket, és miért apokaliptikus víziókkal ijesztgetjük itt az embereket? Jó partnerekre van szükségünk, hogy elérjük a céljainkat, és ez a megállapodás, a e típusú megállapodásaink közül az egyik legsikeresebb. Ne legyünk populisták, és ne demagóg megközelítéssel tekintsünk erre a megállapodásra. Ez a kereskedelmi megállapodás sokkal több, mint a szokásos kereskedelmi megállapodások. Tudjuk, hogy partnereink demokratikus országok, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat, hisznek a szabályalapú multilaterális rendszerben, és kereskedni szeretnének velünk, és szeretnének békésen egymás mellett élni velünk. Ez az első megállapodás, amit a Mercosur blokk aláírt, közös kötelezettségvállalásokat tartalmaz, amit kötelező betartani. Úgyhogy azok, akik minden egyes megállapodást elleneznek, nyilván ezt is ellenezni fogják. A az éghajlatvédelemmel kapcsolatos bíráladukat híret, híresztelésekre, hamis hírekre és hazugságokra alapozzák más előnyök érdekében. A kérdés az, hogy az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás összeegyeztethető-e a zöld nyugdíjra? Igen. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében Kavadzini asszony kapszott három percben, tessék. Ja, die Kommission, die erklärt den Green a bizottság a Green Deal-t az elkövetkező öt év központi elemének eh, nyilvánította, és ezt nyomatékkal üdvözlöm, hiszen ezzel a bizottság nem csak a szörnyű éghajlatváltásra válaszol, hanem a sok tízezer fiatal igényére is, akik péntekenként az utcákra vonulnak. Von der Leyen asszony azt mondta, hogy az EU 2050-ig semlegesé fog válni, és ezért a gazdaság minden ágazatán intézkedésekre lesz szükség. De kérdezem önt most, Hogan úr, ez a konkrét ígéret, hogyan kapcsolható össze a konkrét kereskedelmi megállapodással. A Mercosur megállapodás minden klíma erőfeszítésünket ellehetetleníti, több etanol, húsz és tej, tejet importálunk majd, és a szóját is olcsóbbá teszi, és ezt valahol termelni kell. Az Amazonas több mint egyelőre 20%-át kivágták és eltüzelték. Brazíliában az elmúlt évben megkettőződött a fakivágás tempója. Azért, hogy bioetanolt vagy pedig szóját termeljenek a területeken, amit megetetnek a marhákkal. Hamarosan az esőerdő eléri azt a pontot, ahonnan visszafordíthatatlan lesz a változás, az EU pedig a kereskedelmi politikájával ezt támogatja, és még egy paktumot is köt Bolsonaroval, aki Madridban az egész COP25-öt szabotálta, ráadásul az emberi jogokat lábbal tiporja. Azt ígéri a bizottság, hogy megváltoztatja a Green Deal-lel a kapot, a közös agrárpolitikát, megvédi az erdőt, csökkenti a peszticidek alkalmazását, de hát a Mercosur államokban teljesen ennek ellentmondón termelnek. Ez egy skizofrén helyzet. Ha igazi Green Deal-t akarunk, át kell alakítanunk a kereskedelmi politikánkat, hiszen eh, itt a szabályokat az ilyen megállapodásokban kőbevésük. Kedves kollégák, most még elránthatjuk a kormányt a rossz irányba száguldó autóban, jó irányba terelhetjük a politikát, fenntartható célokra van szükség, és a bizottságnak ehhez megfelelő dokumentumot kell előteri készítenie, a gazdasági és szociális normákat is komolyan kell vennünk. A termelési folyamatokat differenciálni kell, és minden egyes fejezetben meg kell jeleníteni a fenntarthatósági kritériumokat. Egy olyan Mercosur megállapotásra, amelynek okán az esőerdőt kiváltják, biztos nincsen szükségünk. Köszönöm szépen! Az ID frakció nevében Buchheit úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt kollégák, a Mercosur megállapodás siker lehetett volna. 35% behozatali vámokt vetettek ki az európai gépjárművekre Argentínában és Brazíliában. Ez egy történelmi esély lett volna az ágazat számára, és az ágazat nagyon pozitívan szemlélte a megállapodás tervezetet. Aztán az EU bizottság új elnökét varázsolták elő a politikusok a kalapból, és ő pedig egy új Green Deal-t alakított ki, amely teljesen feje állítja a gazdaságot. Mit akarunk exportálni? Sem az infrastruktúra, sem a vásárlóerő részéről nem képesek a Mercosur országok arra, hogy elektromos autókat vásároljanak. Dél-Amerika a jövőben is öm, benzin és dízelmotorokat fog használni az egyéni közlekedésben, azt a közlekedési módozatot, amelyet a Green Deal-be akar, meg akar szüntetni. A politikai téves döntéseknek vagyunk kiszolgáltatva az EU-ban, vagy akár Berlinben hozott téves döntéseknek, ugyanis ha nem kereskedünk a Mercosur országokkal, akkor más partnereket keresnek majd, akik nem ilyen ideológikusak, mint mi. Ezért, hölgyeim és uraim, a holdra való leszállás, a holdra vezető misszió metaforája teljesen téves. Hiszen a Holdra az Apollo 13-as is el akart jutni, azután, hogy felrobbant egy oxigén tartály, az astronautáknak vissza kellett fordulnia, ez fog történni az európai Green Deal-lel is, csődre van ítélve költség és piaci részesedésekkel kell foglalkozni, nem ideológiával a kereskedelemben. Köszönöm. Az EKR részéről most másfél perc erejéig Bourgeois úr következik. Eh, Deze Europese Commissie wil een geopolitieke commissie zijn. Ze wil eh, jobs creëren, ze wil welvaart. Köszönöm szépen. Arról szeretnénk eh, küzdeni a klímaváltozás ellen, munkahelyeket létrehozni, de ehhez szükségünk van partnerekre és ez a megállapodás megfelelő választ adna az ambícióinkra, megerősítené Latin Amerikával a kapcsolatainkat, és ez lehetővé tenné az cégeinknek, hogy egy addig relatíve zárt piacra belussanak. Jelentős előnyökkel járna tehát ez az Európai Unióban, csak úgy, mint a partnerországokban. Ez a megállapodás nagyon fontos fejezetet tartalmaz a fenntarthatóságról, illetve lényeges része a Párizsi megállapodás teljesítése is. Az újra fásítás lehetősége megjelenik a szövegben, valamint a partnerországaink vállalják azt is, hogy a kereskedelmi megállapodásokban olyan normákat kell figyelembe venniük más esetben is, amelyek az Európai Unióban hatályosak a szabályozás sokkal konkrétabb, mint a korábbi megállapodások esetében, a párbeszéd javítja a helyzetet, és a szankciók mechanizmusa szintén egy forradalmian új lépés. Konklúzióként, kedves kollégák, azt gondolom, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez a megállapodás hatályban maradjon. Ez nekünk és a partnereinknek is egyaránt előnyös lenne. Köszönöm szépen. Most a GUE NGL frakció nevében másfél percben Solc úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, az Európai Unió és a Mercosur államok közötti megállapodásról 20 éve zajlanak a tárgyalások, és egy nagyon csalódást keltő eredmény jött létre. Az Európai Unió tanácsa bizottságnak egy elavult mandátumot adott, az Európai Parlament részvétele jóváhagyása nélkül. Az elmúlt évek során kiharcolt fenntarthatósági vállalások az emberi jogok előtérbe helyezésre, a környezetvédelem és a szociális normák ezek nem jutnak kellően érvényre. Néhány nappal azután, hogy a COP25 csalódást keltő eredménnyel zárult Madridban, joggal tesszük fel a kérdést, hogy vajon ez a Mercosur megállapodás összeegyeztethető-e a Green Deal-lel, hozzájárul-e az ENSZ 17 fenntarthatósági céljához? Világos a válasz, nem. A 13-as célt ragadnám ki példaként, a legnagyobb eső, a világ legnagyobb esőerdőjével rendelkező országa semmibe veszi a felelősségét, ugyanúgy, ahogy az Európai Unió is ezt teszi. Ugyanis a Mercosur megállapodás csak perpetuálja az Amazonas vidékének további tönkretételét, ezzel ellentmondva a Green Deal azon célkitűzésének, hogy a biodiverzitást fenn kell tartani. Ezért, hogyha a bizottság munkája középpontjába akarja állítani az éghajlatvédelmet, akkor ehhez hozzátartoznak a jogilag kötelező célok, és ez hiányzik az eddigiekből, ugyanúgy, ahogyan a szakpolitikák más területein is ezt látjuk, hogyha a Green Deal-t a kereskedelmi megállapodásokkal összhangba akarjuk hozni, egyetlen egy alternatívánk van, ezt a megállapodást meg kell állítani. Köszönöm szépen a független képviselők részéről Begin asszony másfél perc. Köszönöm szépen, képviselőtársaim! 960 millió hektárt égettek el. Ez olyan, mintha Belgium területének egy harmadát felégették volna pár hónap alatt. Nem értem, hogy a, hogyan akarhatjuk megkötni ezt a megállapodást, amely súlyos kihatással van, negatív kihatással van a környezetre újabb területeket akarnak majd legelőnek megszerezni, és ezzel az Amazon őserdő 80%-át vághatják ki, de nem ez az egyetlen környezeti probléma, mm, hiszen nincsenek konkrét szakciók például a, a peszticidek alkalmazására, de Paraguayban és Uruguayban a vízzel és a talajvízzel való bánást sem szabályozzák, és ez is veszélyes lehet. Mire vezet majd ez a megállapodás? Az, hogy még több mezőgazdasági terméket, még több húst szállítanak Európába. Mit ér az, hogy magas szintű normákat hozunk Európában, amikor a kereskedelmi partnereink egyetlen ilyen normát sem tartanak benne? Mit ér az, hogy egyre súlyosabb környezeti standardokat vezetünk be Európába, miközben pedig egyszerűen leégetik az esőerdőt az Amazon területén, amely, kedves kollégáim, az, e, az emberiség tüdeje. Az Európai Unió mindig újabb és újabb megállapodásokat akar kötni, de ez elfogadhatatlan, nem vezet célra. Megfelelő akciótervre van szükség annak érdekében, hogy az európai gazdálkodókat megvédjük, befejezem elnök asszony, a kereskedelem nagyon fontos, de célirányos szankciókra van szükség, és meg kell akadályozni, hogy a kereskedelmi megállapodásokat az állampolgárok, vagy pedig a környezet hátán hordjuk ki. Köszönöm szépen. Most pedig meg Guinness asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Hogan biztost új eh, pozíciójában kereskedelmi biztosként. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy eh, egyik eh, csöbörből vödörbe került, egyik portfólió sem túl könnyű az egyik megállapodást még megáll, megkötötték, de, de nem írtak alá, a másikat pedig még most tárgyalunk róla, és már pánikolunk. Emlékszem, amikor még Peter Mendelsen volt a kereskedelmi biztos, és ebben az időben az ír gazdálkodók minden módon féltek a kereskedelmi megállapodástól. Jól tudja, tehát, hogy miről akarok beszélni. Helyes volna, hogyha biztosítana bennünket, elmondaná nekünk, hogy ez a megállapodás, milyen kihatással jár majd az európai gazdákra. Csökkene majd mondjuk az európai hústermelés annak érdekében, hogy a Mercosur államokban több húst termeljenek, és ezt akarjuk-e? Ma délelőtt a polinátokról, beporzókról cseréltünk eszmét, illetve a peszticidek alkalmazásáról, van, aki a peszticidek alkalmazását be akarja tiltani, mások nem akarnak szabályokat, középutat kell találni, de fontos, hogy a Mercosur megállapodással is az ekvivalencia elvét kövessük. Hogyan garantálhatjuk, kérdem önt biztos úr, és önt idézem, Ön a környezetvédelmi kérdések fontosságáról beszélt. Hogyan biztosíthatjuk tehát, hogy a Mercosur országokban a megállapodás betűjét érvényesíteni fogják? Köszönöm. Köszönöm. Lange úr két percben. Ja, Frau Vorsitzende. Elnök asszony. A vita előnye az, hogy a Mercosur megállapodás még nem köttetett meg, esetleg 2021-ben írjuk, írják majd alá. Ez nyilván időt ad ahhoz, hogy a megállapodáson még dolgozzunk, és erre szükség is lesz, mert vannak még tisztázatlan kérdések. Van ugyan egy fenntarthatósági fejezet a szövegben, ahol a párizsi megállapodásban foglaltak végrehajtásáról esik szó, ahol az olvasható, hogy fenntartható erdőgazdálkodásra van szükség, és ahol a nemzetközi munkaügyi szervezet normáit be kell tartani, de másrésztről láthatjuk, hogy az Amazonas vidékén Bolzon, Bolsonaro alatt 60%-kal nőtt az illegális erdőírtás, hogy újra engedélyeztek olyan növényvédő szereket, amelyeket Európában nem szabad használni, hogy nem biztosított jogilag a földbirtoklás a, a, az őslakosok számára, és emellett az ILO ö, szabályainak is ellentmond sok esetben az, amit az ország vezetősége tesz. Ezért szerintem három fő kulcskérdés van most. Egyrészt szükség van egy monitoring rendszerre. Biztosítani kell azt, hogy az illegális erdőgazdálkodásból származó, erdőírtásból származó termékek kerülhessenek az Európai Unióba. Ezt tudni kell ellenőrizni valahogy. Másodszorban a fenntarthatósági fejezetben szereplő dolgokat konkrétan végrehajthatóvá kell tenni, konkrét lépéseket kell lefektetni, hogy a az erdőgazdálkodást hogyan kell átalakítani, hogyan kell biztosítani a munkavállalók jogait, és harmadsorban egy olyan betartatási mechanizmusra van szükség, amely jól működik. Kóra példája is azt mutatja, hogy az eddig mechanizmusok nem működnek jól, egy fogatlan tigrisről van szó, nekünk pedig olyan tigrisre van szükségünk, amely harapni is tud. Nagyon szépen köszönjük, másfél percre Karlsbru asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Amazonas erdőtüzei az idei év nyarán, és a szégyenteljes nyilatkozatok a brazil vezetőség részéről az éghajlatváltozási válság kapcsán nagyon sok aggályt vetettek fel a Mercosur megállapodás kapcsán. De vegyünk mély levegőt, nézzük meg, hogy miről is van pontosan szó. A Mercosur megállapodás kötelező teszi a Párizsi megállapodás betartását a részes felek számára, ezáltal hatékonyabbá, eredményesebbé téve az utóbbit, mert a kölcsönösen előnyös kereskedelmi lépésekhez kötné a klímavédelmet. Nagyon ambiciózus lépéseket kell tenni a klímavédelme érdekében, a párizsi megállapodásban lefektetettek betartatásán lehetetlen hogyha nem teszi meg mindenki a maga részéről szükséges lépéseket. Az EU-Mercosur megállapodás egyedülálló lehetőséget biztosít az együttműködésre, a gyakorlásra és az ösztönzők megteremtésére, annak érdekében, hogy minden partner megtegye a munka első részét. A kereskedelmi megállapodások a nemzetközi együttműködés jelentős eszközét képezik, használjuk ezt eszközként a klíma megvédése érdekében, ahelyett, hogy az éghajlat ellenségeként tekintenénk rá. Ez a kereskedelmi megállapodás fenntarthatóbbá teszi a kereskedelmet, ez egy olyan esély, amelyet nem szalaszthatunk el. Köszönöm, köszönjük. Egy percre Adok szót Brickman asszonynak. Köszönöm szépen, az Euro-Mercosur megállapodás kompatibilis a Green Deal-lel, igen, biztosít minket erről az Európai Biztonság és az összes jövőbeli megállapodás meg kell, hogy feleljen a párizsi előírásoknak. De hogyan fogunk 2050-ig nulla kibocsátású gazdaságá válni, miközben szabadkereskedelmi állap megállapodásokat írunk alá. A Mercosur országok óriási széndiokszid kibocsátásban lesznek, mert ha csak a mezőgazdaságukra tekintünk, akkor is. A madridi COP tárgyalásokon Brazília megmutatta azt, hogy meg tudja akadályozni egy ambiciózus éghajlati megállapodás aláírását. És ez nem azt mutatja, hogy mennyire lelkesen akarnák a párizsi megállapodást teljesíteni, ahogy azt a bizottság mondja. A mezőgazdasági modell, a kereskedelem politika nem fogja megengedni, hogy elérjük az európai zöld megállapodás céljait, hogyha nem legyünk elég bátrak ahhoz, hogy megreformáljuk Európát. Az EU-Mercosur megállapodás tesztje annak, hogy komolyan vesszük-e az európai New Deal-t. Ez egy teszt. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most két percben Madison úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr asszony. Az EU-Mercosur megállapodás az Európai Unióban gyártott termékek exportjának óriási növelését érheti e, el. Ráadásul a kap finanszírozás egyetlen, egyenlőtlensége hozzájárul nagyon sok országban a problémákhoz, csak úgy, mint az én országomban, Észországban. Állítólagos karbon semlegességet akarunk elérni 2050-ig, de Kína és India szégyentelenül bocsátja ki a széndiokszidot. Úgyhogy ez az új Green Deal, ez a társadalmunk legértékesebb tagjait azokat fogja leginkább sújtani, akik az élelmiszerünket állítják elő, a gazdákat. Ráadásul azon országokat is súlyosan érinteni fogja, amelyek fosszilis energiaforrásokból nyerik az energiájukat, és ebből a szektorból sokan élnek ezekben az országokban, például Észtország. Az én országom nagyjából önellátó energia tekintetében, de ha Green Deal-lel arra fog kényszerülni Észtország, hogy más országokból szerezze be az energiát, ez pedig kockázatot fog jelenteni az ország versenyképességének, valamint a szuverenitásának szempontjából is. A foszilis üzemanyagok alternatíváját egy időben a bioüzemanyagokban véltük megtalálni, azonban a bioüzemanyagok az éhénységet, a környezeti katasztrófát vagy semmi más nem előznek meg, sőt, katasztrofálisabb a hatásuk, mintha nem használnánk őket. Egyszerű fizikával lehet ezt bizonyítani, a megfelelő mennyiségű bioüzemanyag eljárítása rengeteg üvegházhatású gázt juttat az atmoszférába. Ráadásul olyan földeket, amelyeket élelmiszertermelésre használhatnánk, most energiatermelésre használunk. Ahelyett, hogy az EU-Mercosur megállapodás és a Green Dealről, ezeknek az összeegyeztethetőségéről vitáznánk, igazából azt kéne megnéznénk, hogy milyen pusztító hatása lesz mindkettőnek az európai gazdákra. Thank you very much. The next... Köszönöm szépen. Egy percben Aguilar asszony kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európában új divat jött létre. Az új Green Deal-ről beszél mindenki, Ugyanakkor kettős morál érvényesül, és ez azt mutatja, hogy új környezeti szabályokat kényszerítünk a gazdálkodóinkra, az importra meg egyre kevesebb szabály vonatkozik. Nagyon fontos, hogy mind a saját termékeink, mind az importált termékekre ugyanazon szabályok vonatkozanak. Egyre több környezeti norma van az EU-ban, a Mercosurban ugyanakkor például növekedési hormonokat lehet adni az állatokat, állatoknak, vagy GMO-kat lehet vetni. Szigorú szabályokra van szükség a termelőink számára. A Mercosur területen is az állat és növényegészségügyi szabályokra szükség van. A Mercosur megállapodásban ezek a fejezetek csak szándéknyilatkozatnak tekinthetők. A valóság ezekben az országokban másként néz ki. A Mercosur megállapodás nem csak az EU termelőit veszélyezteti, hanem teljesen inkoherens, hogy az EU most a fenntarthatóságról beszél, miközben pedig megköti ezt a megállapodást. Morad úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felmerülhet a kérdés, hogy az új európai Green Deal összeegyeztethető a Mercosur megállapodással. Számomra egyértelmű nem a válasz erre a kérdésre. Az ember megdöbben, a jobboldali, jobboldal lelkesen beszél arról, hogy a megállapodás következtében Bolsonaro úr csodák csodájára az autokton népek védőjévé és az esőerdő védejévé fog válni. Nem fog ez megtörténni, kedves kollégák. A szója, az etanol, a szárnyasok, a cukor, a marhahús exportja 9 millió tonna további éghajlat éghajlatváltozást kiváltó gáz kibocsátását fogja eredményezni. Bolsonaro továbbra is az agrobiznisz emberek zsebében ül, és további tüzek gyújlnak majd az Amazon őserdőben, ahogy ma is megtörtént, idén is megtörtént. Európába pedig egyre több veszélyes termék fog megérkezni. Miért akadályozta Bolsonaro COP25-öt Brazil Madridban? egész egyszerűen az alapvető elveket nem fogja betartani, például az elővigyázatossági elmet. Biztosíthatom önöket, eh, kollégák, ne legyenek naivak, ez fog megtörténni. Köszönjük szépen a következő hozzászóló másfél percre, Szincsics úr, tessék. Köszönöm. A világ gyorsan és nagy mértékben változik, és az erőszakra kon alapuló politikák nem lehetnek sikeresek azok az éghajlati szélsőségek, amelyekről sokat hallhatunk, az IPCC részéről is például, nagyon megsokszorozódtak, megsűrűsödtek. Korábban száz évente egyszer lehetett számítani egy ilyen szélsőséges eseményre, mostanában azonban már évente több ilyenre kerül sor. Mi az emberi faj a különböző állatfajok 60%-át kiirtottuk az utóbbi időben, és sajnálatos módon a méhek és a beporzók esetében sincs ez másként, erről ugye volt már ma egy eszmecserénk. Az emberi butaság sajnos határtalan, tönkretesszük a saját környezetünket. Amikor a 21. századnak megfelelő megoldásokat keresünk, akkor nem engedhetjük, hogy a múlt megoldásai szabjanak korlátot a tevékenységünknek, a fellépés, fellépésünknek. Hogyha emberi fajként fel akarunk, fenn akarunk maradni, akkor nem elég megvédeni az Amazonas vidékét, hanem véget kell vetni az erőszaknak, az önzésnek, a különböző javak hajszolásának, építsük a békét, mondjunk nemet az adósságrapságra. Az európai zöld terv, a Green Deal nem egy megfelelő terv, ennél sokkal messzebbre kell menni. Minden olyan politika, ami erőszakon alapszik, hosszú távon nem lehet eredményes. Köszönöm. Köszönöm szépen. García Margallo képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, mintha egy dilemma előtt állnánk, Döntenünk kell, hogy a szabadkereskedelmet vagy a környezetvédelmet választjuk, de szerintem nincs itt ellentmondás. Az ultraliberálisok azt gondolják, hogy az éghajlatváltozás nem is létezik, vagy legalábbis, hogy nem az ember tevékenységére vezethető vissza az éghajlatváltozás. Minden szabadkereskedelmi megállapodásnál előírásokra van tehát szükség. A zöldek azt gondolják, hogy a megállapodás értelmében mindenki csinálhat, amit akar. Én azt gondolom, hogy itt nincs ellentmondás. Harmonizálnunk kell a fellépést, és egyensúlyt kell teremtenünk a szabad kereskedelem és a környezetvédelem között, és azt hiszem, hogy a e szöveg tervezet ezen a téren jól teljesít. Az áll ugyanis a szövegben, hogy minden környezeti előírást be kell tartani, be kell tartani a Párizsi megállapodásban foglaltakat, a szöveg elítéli az illegális erdőírtást, és felszólítja az érintett országokat, hogy telepítsenek új erdőket. Természetesen a magáncégeket is bizonyos szabályok betartására kötelez világos szabályokat fogalmaz meg továbbá az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan. Az én frakcióm támogatja a Mercosur megállapodást, mert úgy hisszük, hogy ez a megállapodás betartja, betartatja mindazon vállalásokat, amelyeket a Green Deal-ben is lefektetünk. Nagyon szépen köszönöm két percre, Jüteland asszonynak adok szót. And we will wait for Mrs. Guteland. Almost... Megvárjuk Guteland asszonyt, aki fut. The floor is yours, please. Öné a szó. Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Kollégák, az európai Green Deal, amit az Európai Bizottság végre elfogadott, ezzel kapcsolatban végre holisztikus megközelítést fogadott el az Európai Bizottság. Nagyon fontos, hogy a Green Deal meg fogja változtatni a játékszabályokat. Futottam egész ideig, azért lihegek ennyire, mert szívemből hiszem azt, hogy nagyon magas várakozásaink vannak, nagyon várjuk, hogy az Európai Bizottság mindent megtegyen annak érdekében, hogy tényleg határozott lépéseket fogad el a holisztikus kereten belül, illetve megerősíti azokat a jogszabályokat, amelyek már is hatályban vannak. Mi szociáldemokraták változást szeretnénk látni Európában. Nagy reményeink vannak a fiatalok felé is, akik az utcára vonultak, és követelik parlamentünktől, hogy változtatásokat fogadjunk el. Ezek a változtatások lennének a Green Deal-ben. Meg kell mutatnunk, hogy komolyak vagyunk és fenntartható jövőt szeretnénk biztosítani. Az Európai Bizottságot sokszor idéztük, de emlékezni tetni szeretnék arra, hogy a Green Deal kötelező érvényű. Ez nem csak egy egyszerű zöld szőnyeg, vagy piros szőnyeg, amit majd kigurítunk magunk előtt. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamenttel folyamatos párbeszédben fejleszék tovább ezt. Nekünk képviselőknek alaposan meg kell vizsgálnunk ezt a szövegtervezetet, és oda kell figyelnünk arra, hogy a munkánk megmutassa, bebizonyítsa azt, hogy mi, a vezetők, vállaljuk a felelősségünket, és Glasgow remélhetőleg meg fogja ezt mutatni jövő évben a Green Deal-t egyedül nem tudjuk végrehajtani, ezért nagyon fontos, hogy kapcsolatokat létesítsünk Glasgow-ig más országokkal is, mert nagyon fontos, hogy minden tagállam és minden harmadik ország a kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartsa, és a kereskedelmi megállapodásokat ilyen stratégiai célokra tudjuk felhasználni. Most pedig Rafael asszony kap szót. Tisztelt biztos úr! A WTO-ban a legfrissebb fejlemények azt mutatták, hogy mennyire értékes az, hogy Európának növekszik a harmadik országokkal való partnerségi hálózata. Nem kell zseninek látni, lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy mennyire jó, hogy Kanadával, Japánnal, Szingapúrral és sok más országgal kereskedelmi megállapodásokat kötöttünk. És most, amit évtizedek alatt építettünk fel, vannak, akik le akarják bontani. Legyenek ezek a megállapodások a lehető legjobbak, amelyek tiszteletben tartják a környezetvédelmet, illetve az értékeinket. A Mercosur országok hogyan fogjuk biztosítani, hogy tiszteletben tartsák a párizsi megállapodásokat, hogyha nincsenek konzekvenciák? Gazdasági erőnket próbáljuk a jó elérésére használni a világban. A hatékony végrehajtás, ahogy a Green Deal is mutatja, lehetővé teszi, hogy a jó irányba tegyünk lépéseket és például a fára vonatkozó rendeletet arra használjuk, hogy megmentsük az Amazont, Amazonas vidékét, és az ott élő lakosokat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a következő felszólaló egy percben, Charles asszony, tessék. Köszönöm szépen. A központi kérdés, kollégák, az, hogy konzisztensek vagyunk-e. Konzisztens a kereskedelmi politikánk az éghajlat céljainkkal. Az EU-Mercosur megállapodás tekintetében a válasz egyértelműen nem. Persze, mindenki számára előnyös lehet egy megállapodás, erről minden gyermek beszámolhat, de nem minden kereskedelem jó kereskedelem. Az úgynevezett szabad kereskedelem rejtett szociális és környezeti költségekkel jár. Minnyáján megfizetjük a kiírtott erdők árát hogyha még több autót exportálunk, még több esőerdő kiirtásával előállított marháért cserébe, ennek nincs értelme. Tuporajnen miniszterasszony, Hogan biztos, mindketten említették a TFT fejezetet. Azt mondta, ön, hogy robust, én azt mondanám egy másik R szóval, hogy rabis. Nem stabil, nem erős, hanem hajítófát sem ér. Ebben a fejezetben senki nem fogja megáll, megáll, megállítani Bolsonaro őrületét. Bolsonaro elnök rá se ránt az amazoniai őserdő ügyére, vagy az éghajlatváltozás kérdésére, a COP25 ülésen Madridban erről ékes tanúbizonyságot tett. Valaki azt mondta, hogy nagyobb erő lesz a kezünkben, hogyha aláírjuk ezt a megállapodást. Erre semmifajta bizonyítékunk nincs, konkrét változásra van szükség, és nekünk is meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a kereskedelmi politika igenis megfelel a fenntarthatósági céloknak. Köszönöm. Köszönjük a következő felszólaló, kettő percben Lancsini képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az EU Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás a legnagyobb kereskedelmi megállapodás, amelyet az EU valaha is létrehozott 780 millió teljes népességgel. Ugyanakkor fölmerül jó néhány kérdés, ez a vietnami megállapodásra is vonatkozik. Megfelele ez vajon a környezetvédelmi, a szociális és a munka e, körülmények vonatkozó elvárásainknak, elveinknek? külön érdekeket, külön, külön érdekes, számunkra különösen érdekes területeket külön-külön vizsgáltunk, vizsgáltunk, így például a gazdálkodási vonatkozásokat és a környezetvédelmi vonatkozásokat. A bizottság azt mondta, hogy nagyon komolyan monitoringolni fogják ezeket a területeket, azonban jó néhány aggály van, még különösen például a hús minőségi botránya kapcsolatban, illetve a Mercosur piac feldolgozási technológiái is ide tartoznak, hiszen azok nem felelnek meg az EU elvárásoknak, olyan eh, gyomírtókat használnak, amelyeket eh, az EU nem eh, enged meg, hűtőt, fagyasztott baromfi és marhúst használnak, és ehhez hozzátehetjük a citrusfélék, a cukorkvóta kérdését, itt lesznek egészségügyi problémák a Dél-Amerikából érkező kártevőkkel kapcsolatban is, foglalkozunk el majd az erdőírtással is, és hát nem tűnik egyáltalán úgy, hogy ez a megállapodás a zöld célkitűzéseinket támogatná. Mindenféleképpen fenntartható fejlődésre van szükség, de ez a megállapodás, amit nem tett ebbe az irányba. Hogyha az EU szeretne következetesen viselkedni alapvető elveit, bet, saját alapvető elveit betartva a tengerek és az óceánok állapotának megőrzése érdekében, akkor miért nem teszik, miért nem tétjük meg az egyszerhasználatos műanyagok, műanyagok használatát a partnereinknek is? Miért csak az EU-s cégek és polgárok kell, hogy fizessék mindennek az árát? Köszönöm egy percben, Royzen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A holland gazdák tüntetnek, és ez nem elfogadható. A mezőgazdák túl sok szabályjal kell, hogy megküzdjenek, és a jövedelemtermelő lehetőségeik csökkennek. Itt, kedves kollégák, ki mondja, hogy ilyen idejét múlt koncepciókat támogatunk. Európa valahogy máshogy kéne szabálni, hogyha zöld célokat el akarunk érni. Itt nagyon sok ambíciót látok, de a realizmus valahogy háttérbe szorul. Ezeket a célokat hogyan kívánjuk elérni? Miért tartott ennyi ideig, amíg egy terméket jól, á, jól á lehet hagyatni, például növényvédőszereket? és nagyon kedvezményes importok, import áramlik az Európai Unióba. Én azt hiszem, hogy büszkének kell lennünk, amit elértünk, de realistának kell lennünk, és az esélyegyenlőséget biztosítani kell, és csak így biztosítható a fenntarthatóság. Köszönöm szépen. Egy percben eh, Urban Crespo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bolsonaro bejelentette, hogy Brazília kilép a Párizsi Egyezményből, és továbbra is írtja az amazonasi erdőterületeket. Az Európai Unió bejelentette, hogy nem fog kereskedelmi eh, megállapodásokat aláírni olyan országokkal, amelyek nem írják alá a klímamegállapodást. Néhány hónap ezelőtt a parlament is, ez a parlament is kijelentette, hogy klímaválság van. Eh, mindenek ellenére eh, ezek csak üres szavak maradtak, hiszen a multinacionális cégekkel való kereskedelem e, érdekei mögött e, ezek az érdekek eltűnnek. E, a szélsőjobbos Bolsonaro kapcsolatban igazándiból ez egy európai politikai képmutatás. Nem összeegyezhető az, hogy klímaválságot kiáltunk, és közben működtetjük azt a, nagyipari nagyipari környezetírtást, környezet károsítást, ami amit ezek a meglepetások jelentenek. Ugyanígy beszélhetünk a Szaharab díjazottakkal is. Nem gondolom, hogy ez a megállapodás a Mercosur megállapodás összeegyezhető lenne az új zöld megállapodással, akkor a válasz az, hogy nem, a kettő nem egyeztethető össze. Ideje, hogy változtassunk, és ideje, hogy ezt a megállapodást félre rúgjuk. Köszönöm a következő felszólaló, Buda úr. Köszönöm, elnök úr. Igen, fontosak a kereskedelmi megállapodások minden komoly kereskedelmi tevékenységhez, de a mezőgazdák szempontjából, ha a kompatibilitásról beszélünk, a Mercosur megállapodás és az EU zöld megállapodás között, ez nonsens. A Mercosur kereskedelmi megállapodása három problémát vet fel. Először is a klímaváltozással szembeni küzdelem. Nagyon könnyű az erdőkről beszélni Európában, és ehhez komoly forrásokat rendelni. A Mercosur országok azonban szándékosan égetik fel az erdőket, hogy ott mezgazdasági termelést folytassanak. második. Az energiáról is beszélünk a klímaváltozás kapcsán, és nagyon magas standardokat szabunk meg a mezőgazdasági termelők számára Európában. A Mercosur országok azonban nem vonatkoznak ilyen standardok, és romlott marhahúst importálunk Brazíliából. Biztos úr, megvan-e a garancia arra, hogy a jövőben ilyesmi nem fordulhat elő? És harmadsorban az EU gazdálkodók teljesen jogosan meg kell, hogy feleljenek bizonyos korlátozásoknak, tilalmaknak a növényvédőszerek kapcsán. Ugyanez nem vonatkozik azonban a dél-amerikai termelőkre. Tehát konkrét válaszokat várunk ezekre a kérdésekre, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki a két térség gazdálkodói között. A következő hozzászóló De Castro kolléga elnök asszony kedves hogan biztos úr! a green deal lel az európai unió új megállapodást akar kötni a polgáraival és a fogyasztóival egy megállapodást amely a stratégiának köszönhetően tovább erősíthető és az élelmiszer minősége kerül középpontba a termék minősége, az egészséges tápanyagok, amelyek igazságos, fenntartható és átlátható termelésből származnak az európai gazdák, készek ezen kihívásnak megfelelni, tovább erősítve termelői sztenderdjeinket, amelyek már most is a legfejlettebbek globális szinten nem engedhetjük meg, hogy magukra hagyjuk őket. Ehelyett valorizálnunk kell erőfeszítéseiket, és védeni valamennyi tisztességtelen versenyhelyzettől őket, harmadik országok beli termelőkkel szemben. Ez a célkitűzés már nem halasztható tovább, kedves biztos úr, de nem lehet ezt csupán a Mercosur országokkal kötendő megállapodásra korlátozni. Csak egy új, ambiciózus európai élelmiszer diplomáciával, amely a kölcsönösségen alapul a termelői sztenderdek tekintetében, az EU és valamennyi kereskedelmi partnerünk között lehetséges az, hogy valódi hivatkozási ponttá váljunk globális szinten, amikor meghatározásra kerülnek a mezőgazdasági és élelmiszeripari normák. Köszönöm. Köszönöm a következő felszólaló. Lökegárt úr egy percben. Köszönöm. Nos, a Mercosur EU megállapodás mindannyiunknak kedvező lenne, ezért el kell fogadnunk a kölcsönös előnyöket, azonban ez nem lehet önmagában cél, valamit el kell vele érnünk, és látnunk kell, hogy mi történik Brazíliában, az erdőtüzekkel, az Amazonas térségében. Együtt kell dolgoznunk azért, hogy a klímakihívásokat tudjuk kezelni, és nyomást kell gyakorolni Bolsonaro úrra, akinek sokkal jobban kell ez a Mercosur megállapodás, mint bárki másnak, beleértve bennünket is. Lehet, hogy a klíma nem érdekli, de érdekli az, hogy erős gazdasága legyen. Óriási hiba lenne hogyha 20 évnyi kemény munka után, amit folyt, eddig folytatunk, hirtelen elveszítenénk minden lehetőségen. Megfelelően kell itt eljárnunk, tehát nem szabad kidobni mindazt, amit eddig elértünk. A zöld átmenet